Rendben, kedves kollégák, ezzel a lista végére értünk. Köszönöm a biztos úrnak, aki itt maradt a vita végéig. Holnap aztán folytatódik 8 óra 30-tól 11.30-ig, aztán 11.30-tól 13.30-ig a megbeszélés. A napi rendet láthatják, ezt megtalálják az Európai Parlament honlapján is.